Bien, mes chers collègues, mesdames, messieurs. Tisztelt kollégák, hölgyeim és uraim, folytassuk a szakbizottság munkáját. Ott, ahol ebédszünet előtt abba hagytuk. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről lesz szó. Meg is adom a szót Esteban González Ponsnak, az előadónknak, aki az ezzel kapcsolatos tervezetet most bemutatja. Castilla y León régió 700 ezer eurós kérelmével kapcsolatban. Muchas gracias. Jó napot kívánok, köszönöm szépen elnök úr. December 5-én, 2013. december 5-én Spanyolország kérte a segítséget az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból 87 munkavállaló vesztette el 2012. szeptemberre és 13 között a munkahelyét Castilla és León tartományban. Szeretnék köszönetet mondani azért, hogy továbbították ezt a segítséget. A parlament és ennek a, tagna, ennek a szakbizottságnak a tagjai nagyon nagy segítséget nyújtottak ebben, mind az öt frakció részéről és így a Katé és Leon szakszervezeti szövetsége megkapta ezt a segítséget 2014. júliusában, így mozgosítani sikerült a közösségi eszközt, és a legjobb időben érkezett a segítség ezeknek a vállalkozásoknak a munkavállalóihoz. 400 ezer euró eh, az ennek az értéke, illetve 700 ezer eurót szolgáltatott 100%-ban az Európai Unió, így több munkavállaló tudott munkát találni ennek a segítségnek, ennek a segélynek a segítségével, és újra beilleszkedni a munkaerőpiacra. Nagyon fontos, hogy a globalizáció által kiváltott problémákat ellensúlyozzuk, a pénzügyi válság is negatív, nagyon erősen negatív hatással volt a foglalkoztatás egész Európában, különösen Spanyolországban. A vélemény bemutatja az a fa és parafa export mértékét több mint 10%-kal csökkent ennek a mértéke 2008 és 2011 között és 28,8% volt ugyanez a csökkenés Spanyolországban, majdnem háromszoros az európai átlagnak. Ez 587 munkavállalót érintett, súlyos hatással volt át a helyi munkaerőpiacra. Az Európai Bizottság tagjaként, a Költségvetési Bizottság tagjaként és spanyolként úgy gondolom, hogy nagyon fontos segíteni az állampolgároknak, különösen amikor ilyen törékeny a munkaerőpiac az adott térségben. Ráadásul egy olyan térségben, amely hagyományosan a fa kitermelésből él gyakorlatilag, és ilyen nagy vállalat bezárások gyakorlatilag elnéptelenedést jelentenek ezekben a térségekben. Még mielőtt lezárnám a felszólalásomat, elmondanám, hogy Spanyolország megfelel a kiigazítási, globalizációs alkalmazkodási alap feltételeinek, ezért nagyon fontos, hogy a 700 ezer eurós támogatást megkapja ez az ágazat, hogy az említett 400 munkavállalónak segítséget tudjunk nyújtani. Köszönöm szépen az Európai Bizottságnak is a segítségét, és azt, hogy milyen szerepet kapott, vagy játszott ennek az ügynek az intézésében. Ugyanez a köszönet illeti az Európai Parlament különböző frakcióit is. Nagyon fontos, hogy az érintett személyek szakmailag újra megtalálják helyüket a munkaerőpiacon, segítve a munkavállalók integrációját a munkaerőpiacon, akár a kis- és középvállalkozások munkavállalóira gondolunk, vagy azoknak a régióknak a helyzetére, ahol az elnéptelenedés súlyos problémát okoz. Köszönöm szépen. Merci, monsieur le rapporteur. Köszönöm, előadó úr. Köszönjük az ismertetést, és köszönjük, hogy ennyire szenvedélyesen próbál minket meggyőzni az érveléséről. A jövő héten fog szavazni a szakbizottság erről a jelentésről. 11-én csütörtökön fogunk ülésezni, és ekkor fogjuk a szavazást is megtartani. Plenárison pedig szeptember 18-án fogunk szavazni róla. Van-e bárkinek kérdése, megjegyzése? Nincsen. Elnézést. Elnézést. Eh bien, vous avez la parole. Megadom a szót. Only actually one question and, Igazából csak egy kérdésem volna, eljárási kérdés. It concerns all these kinds of... Az ilyen kérelmekkel kapcsolatos ez. Ha például Finnország eh, nyújt be ilyen kérelmet, akkor én lehetek ennek a jelentéstevője? Ha például én is úgy érzem, hogy eh, szükség van, szüksége van az országnak erre a pénzre, vannak erre vonatkozó szabályok? Igen, hát mindenkinek szakmájából adódóan eh, kötelessége, hogy függetlenül olvassa ezen jelentéseket, és a méltányosság és a nagy alapelvek mentén kell értelmezni ezen szövegeket. Az, hogy egy adott ország választotta meg önt képviselőnek, ettől ön esetleg megengedheti magának, hogy ne legyen független?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 Merci, Monsieur Echenique. Köszönöm, Echenique úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is azt szeretném elmondani, hogy 1 millió 400 ezer euróról beszélünk, 400 ember között elosztva, vagyis 1500 euró munkavállalóként. Ez nyilván nem fogja megváltani az életét az érintetteknek, akiket kidobtak a munkahelyükről több hónappal ezelőtt. Mindazonáltal úgy gondolom, hogy támogatni kell azt, hogy ilyen gyorsan sikerült mozgósítani az alapokat, és erről szavazni is fogok ilyen értelemben, amikor elérkezik ennek az ideje. amikor az ember egy betegséget érez, akkor be, megelőző jelleggel és szed gyógyszert. Minden esetre a munkaerőpiaci reformokat végre kell hajtaniuk a tagállamoknak, ahogyan azt az Európai Unió javasolta ezt különböző intézményein keresztül hogy így védjék meg munkavállalóikat a globalizáció hatásaitól. Ez sokkal jobb módszer, mint a káraikat ellentételezni. Minden esetre támogatom, hogy amikor már a szerencsétlenség megtörtént, akkor valamilyen módon segítsük az áldozatokat. Köszönöm. Itt, eh, Madame Gardia Zabel. Köszönöm szépen, Gardia Zabel asszony a szó. Presidentes, yo había pedido la palabra Köszönöm szépen. Kollégám felszólalása után kértem szót azzal kapcsolatosan, hogy az adott ország képviselője dolgozhat -e ezen a témán. Beszéltünk már erről a koordinátorok körében és a frakciókban is, és nem találtuk akadályát ennek, de ha felmerül valamilyen kételj, akkor azért el kell mondani, hogy itt nem óriási döntésekről van szó, arról van szó, hogy megfelelte a feltételeknek az adott ország, ebben az esetben meg is kapja a pénzt. Úgyhogy ebben az esetben én nem látom hátrányát annak, vagy akadályát, hogy az adott országból származó képviselő dolgozzon ezen a témán. Inkább előny lenne ez szerintem, hiszen jobban ismeri az országot, amelyről a jelentés szól. Nem arról van szó, hogy részrehajló lesz, és előnyben részesíti az illető országot, de jövő héten mindenképpen emellett fogunk szavazni, mert valószínűleg, és valóban, ahogyan sokan elmondták, ez nem mindenre gyógyír, nem fogja orvosolni az munkaerőpiac minden problémáját, de egy kis segítséget nyújthat az érintett személyeknek az átképzésben, újraképzésben, és abban, hogy újra megtalálják a helyüket a munkaerőpiacon. Köszönöm. Köszönöm, Döpré úr. Uh, oui, monsieur président. Igen, elnök úr, nyilvánosan szeretnék meakulpázni, ugyanis a koordinátori ülésen én azt az álláspontot képviseltem, amiről jártam, aki nő beszámolt, de látom, hogy a koordinátorok többsége a fő előadóhoz csatlakozott, valószínűleg Játamaki asszony nem értesült, mert rosszul tájékoztattam a kollégákat arról, hogy a koordinátorok többsége hogyan döntött, vállalom a felelősséget. Conwell úr következik. Was äh, hinzufügen, weil ich den Eindruck habe, dass jetzt... Valamit röviden még szeretnék elmondani. Az az érzésem, hogy vannak hozzászólások, amelyek túlságosan sokat foglalkoznak a kérdések mélyre menő gyökereivel, és hát mi költségvetési szakbizottság vagyunk, ezért egyfajta költségvetési hát, kegyetlenséggel kell néha a kérdéseket megvitatnunk, még akkor is, hogyha nincsen elég pénz, hogyha azt mondják nekünk, hogy legyünk bőkezűbbek, erre nincsen lehetőség. Úgyhogy jó lenne, hogyha tudná a közvélemény is, hogy amennyiben bármilyen kételj felmerül, akkor az ilyen jellegű intézkedésekre mindig van elég pénz. Én ezt inkább egyfajta tűzoltó tartaléknak tartom, amelyel a legegyértelműbb problémákra tudunk segítséget nyújtani. Itt csak a tüneteket tudjuk kezelni, és éppen ezért konkrétan itt csak a sürgősségi kérdésekben nyilatkozunk. Köszönöm. Az előadónak adom vissza a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a felszólalók támogatását. Annak érdekében, hogy engedményeket tegyenek az alapkiosztása tekintetében. Néhány gondolat. Először is eh, a baloldali kollégámnak annyit szeretnék elmondani, hogy ez az alap azt segíti, hogy a munkájukat elveszítők eh, újra át tudják képezni magukat, és más munkahelyet eh, találjanak más képzettségekkel. Pontosan ez a természet ennek az alapnak. Ahogyan a fin kollégám mondta, ő neki annyit eh, reagálnék, hogy eh, ez az a munka, amit itt elvégzünk, ebben mi nem bírák vagyunk, eh, nem, nem a közigazgatásban dolgozunk, hanem képviselők vagyunk. Mi védjük a választóink érdekeit, és én a saját választóim érdekeit védem. A finn képviselők biztos a finn választók érdekeit képviselik, de nem egyenként hozzuk ezeket a döntéseket. A bizottság tette erre javaslatot, és számomra meg tiszteltetés, hogy az választóim érdekeit képviselhetem itt. Köszönöm. Eh bien, Hát nagyon érdekes vita volt ez. Igaz, hogy a globalizációs alkalmazkodási alap akkor ö, alkalmazható, amikor egy gyár bezár, mert kitelepítik a termelést, úgy gondolom, hogyha meg akarjuk előzni ezeket az eseteket, akkor strukturális reformokat kell bevezetni, hogy a versenyképesség javuljon, és ezek a katasztrofális események ne következzenek be, hiszen szörnyű a kihatásuk szociális értelemben. Konver úr is mondta, hogy ez már igazából a tűzoltás, amikor a baleset bekövetkezett, akkor alkalmazzuk ezt az alapot. Szeptember 11-én szavazunk, és a vitában elhangzottak alapján e, tudnak majd döntést hozni szeptember 11-én. Most pedig a következő témára térünk át. Nils Torvácsnak adom át a szót, aki a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszterével kapcsolatban a véleményét fogja ismertetni. 29-én pénteken jutatták el ezt a véleményt. Itt ugye a Költségvetési Szakbizottság véleményéről van szó a 2014 évi prioritások végrehajtásával kapcsolatban. Köszönöm, elnök úr! Elég röviden fogok szólni, a költségvetési szempontjairól van szó a 2014 évi európai szemeszter prioritások végrehajtásának. Az ECON jelentést készít ugyanerről a témáról. A Debacker ECON jelentéssel együtt kell tehát olvasni majd. A vélemény hangsúlyozza az EU költségvetés fontosságát, munkahelyteremtés szempontjából, illetve a makroökonomiai egyensúly problémák orvoslása szempontjából. Ugye tudjuk, hogy a növekedés visszaesése a GNI befizetések csökkenéséhez is vezet várjuk, hogy milyen döntés születik, hogy felszálljon a fehér főst. Ami a 2000 15-ös költségvetés ma délelőtti vitáját illetett emlékeztetnék rá, hogy milyen eltérés van a kötelezettségvállalások és a kifizetések között. Erről a véleményben is szó van a Debaker jelentésben szereplő témák egy részét megismételettem volna én is, de mivel úgyis együtt kerülnek kiadásra, ennek nem lett volna értelme. Szeptember 15-e a módosítók benyújtásának határideje, és szeptember 30-án fogunk majd szavazni magáról a véleményről. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Ezzel kapcsolatban van-e észrevétel? E em nome minha Grassler, que não pode estar aqui. A kollégám nevében, aki nem tudott most megjelenni, annyit szeretnék elmondani, hogy Torvalds úrnak a jelentéstevőnek gratulálok a jelentésért. Általánosságban megállapodás született azzal a kapcsolatban, hogy mi és az álláspontunk. Úgy gondoljuk, hogy a költségvetésnek a növekedést kell támogatnia, és már idén eh, alkalmazni kell eh, ennek az alapnak a forrásait. Az ifjúsági garancia kérdése, illetve az energiafüggőségi támogatás segítségével kell elősegíteni a tagállamokban a strukturális reformokat. Elsősorban az eurozóna területére kell, hogy összpontosuljanak ezek a változások. Gressler kolléga szeretne egy kiegészítést tenni, felkérve a tagállamokat, hogy segítsék elő az alap felhasználását a foglalkoztatás bővítésére és a munka, illetve a versenyképesség javítására. Ez a petíció arról is szól, hogy az intézmények feleljenek meg a kötelezettségvállalásaiknak, amelyekről itt is szó volt, például a kifizetési kötelezettségvállalásoknak, a tanácsnak pedig a saját kötelezettségeit kell, hogy teljesíteni. Sí, grazie, presidente. enki. Pisernó asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm az előadónak ezt a kiváló munkát. Teljesen egyetértek a tartalmi részeivel a véleménynek, de lenne néhány rövid észrevételem. Először is. Évek óta kiemeli a parlament, hogy mennyire fontos az Európai Unió költségvetése, és az, hogy a költségvetés a foglalkoztatást, a gazdaságot támogassa. Ennek ellenére ezen költségvetés hatékonyságát aláássák, és állandóan próbálják kérbálni Éppen ezért, ami a bizottságnak intézett javaslatot illeti, mi szerint az éves növekedési jelentésbe be kellene vonnia egy elemzést az EU költségvetéséről a nemzeti kiadásokra, és úgy gondolom a regionális és helyi kiadásokra is. Ez mindenképpen hasznos lenne. Például, ami a fiatalok garanciáját illeti, ezt nem lehet külön állami kiadásként elkönyvelni hogyha észszerűsíteni akarunk a költségvetésen, akkor mindenképpen azt kell elérnünk, hogy az európai polgárok tudjanak dolgozni azért, hogy a fiatalok konkretizálhassák a terveiket, a céljaikat, és így tudjuk a gazdaságot is egyúttal támogatni. Még egyszer emlékeztetnék arra, hogy amennyiben a tagállamok csökkenteni akarják az EU-ba történt befizetésüket, és hatékonyabban akarják ellenőrizni a kiadásaikat, akkor ezzel kapcsolatban talán egy új rendszert kellene kialakítani. A parlamentünk ezt már többször kiemelte, hogy mennyire fontos ez a kérdés. Minden esetre a munkacsoportban támogatjuk azt, hogy ambiciózus javaslat szülessel ezzel kapcsolatban. Európa stabilitást akar évek óta, közben azt látjuk, hogy semmilyen előrelépés nem történik, és a polgárok között egyre többen vannak, akik munkanélküliek, egyre több vállalat megy csődbe, és úgy gondolom, hogy a stabilitással párhuzamosan, még egyszer kiemelem, a pár, stabilitással párhuzamosan nagyon fontos a strukturális reformok elindítása egyebek között a munkaerőpiacon is hiszen megfelelő beruházási programot kell indítanunk azért, hogy a foglalkoztatást be lehessen indítani. Különben attól tartok, hogy az Európai Unió más, a világ más részén működő gazdaságokhoz képes háttérbe szorulhat. Szeretném tehát, hogy az, hogyha az új bizottság ezen perspektívákat figyelembe venné, és közben emlékeztetni a tagállamokat arra, hogy mennyire fontos az EU költségvetése a gazdasági növekedés garantálására. Közben úgy gondoljuk, hogy hasznos lenne, hogyha a tagállamok és az euró térség tagállamai az összes szükséges reformot véghez vinnék azért, hogy garantálhassák a növekedést, és mindenek előtt azért, hogy elkerülhessük azt, hogy a jövő generációját jelzálogosítsák. Elnök más nem szeretne hozzászólni. Nos, emlékeztetnék arra, hogy a jelentéssel kapcsolatos módosítók benyújtási határideje szeptember 15-e, délután 5 óra, és a Költségvetési Szakbizottságban pedig szeptember 30-a ülésünkön fogunk szavazni. Úgy látom, hogy a napi rendünk végére értünk. Most akkor azt kérdezném, hogy van-e bárkinek az egyéb napi rendi pont alatt felvetni valója? Nincsen? Természetesen a koordinátorokat kérem, hogy maradjanak a teremben, hiszen a délelőtti ülést nem sikerült lezárnunk felfüggesztettük a szakbizottsági ülés idejére. Köszönöm mindenkinek, hogy eljött a Költségvetési Szakbizottságunk délelőtt és délután ülésére. Legközelebb szeptember 11-én csütörtökön 9 órakor találkozunk itt Brüsszelben. Ezzel bezárom az ülést a szakbizottság összes tagja számára, kivéve a koordinátorok.